Bene, kollégi, Kedves kollégák, elkezdhetjük az ülésünket. Kérem, foglaljanak helyet, elkezdjük az ülésünket. Három szavazásra kerül sor ma ö, délelőtt. Először is a közleményeket illetően hogyha nincs senkinek ellenvetése, akkor elfogadottnak tekinthetjük a napi rendet. Köszönöm szépen. Francia, német, dán, olasz, spanyol, portugál, észt, cseh, magyar, szlovén, bolgár, román nyelven folynak, folyik a tolmácsolás. Köszönöm a tolmácsok munkáját. Webstreaming is van, tehát mindenki nézheti az interneten. A Stoha, Stoha ülése jövő héten lesz, és kapcsolódik ahhoz a workshophoz, amelyet mi fogunk május 4-én majd megrendezni. A különböző munkalehetőségekkel kapcsolatos lesz a téma. Szeretnék minden frakciónak köszönetet mondani, ugyanis volt az Irak és Szíriával kapcsolatos témát illetően egy kérdésünk, és erre mindenki válaszolt. Lesz egy szóbeli kérdésre válaszolnak, erre a témára visszatérünk Strasbourgban is. Minden frakció nagyon jelentősen részt vett ebben a munkában a kulturális bizottság tagjai és a különböző frakciók is támogatják azt, hogy folytassuk a különböző pozitív tapasztalatokat a Lux díjjal kapcsolatosan a Költségvetési Bizottságban megvittatták a témát, költségvetési szempontból is az átláthatóságot szeretnénk e-, ebben a témában is biztosítani, tovább megyek, van egy kis korrigendum tervezet, egy javítási tervezet. A titkárság mindenkinek írt egy levelet március 26-án javítással kapcsolatosan az irányelv 17-es cikkével kapcsolatosan a kulturális javakat illetően. És itt egy javításra került sor a címben, amely nem volt korrekt. Hogyha vannak, hogyha nincsenek problémák, akkor ezt elfogadhatjuk most itt azonnal, hogyha nem, akkor a jövő héten úgyis visszatérünk még erre a témára. Köszönöm szépen a megértésüket, most pedig áttérek azonnal a szavazásra. Három nagyon fontos szavazásunk lesz. Az első Szilvi Guillaume képviselőasszony véleményének a megszavazása. Ez egy nagyon-nagyon fontos téma. Itt a 1304 per 2013-as EU rendeletnek a módosításáról van szó, az ifjúsági foglalkozási kezdeményezés által támogatott operatív programokra folyosított kezdeti előfinanszírozási összeg növelése tekintetében való módosítás. Megadnám a szót a ö, vélemény előadójának, ugyanis itt arról volt szó, hogy ő azt kérte, hogy vonják vissza a módosítókat, a az EMPL bizottságban, majd a következő plenáris ülésen Strasbourgban visszatérünk a témára, de most Szilvi Guillaume kapszott. Köszönöm szépen, Szilvia, már elmondtad lényegében a lényeget. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, minden kollégának, akik egyetértetek azzal, hogy vonjuk vissza ezeket a módosításokat. Ez teljesen jogos volt, ezt, ezeket nem tudtam osztani. Egy dologra szeretnék koncentrálni, megköszönöm a frakcióknak a munkát. Volt egy nyilatkozat. Azt hiszem, hogy mindennel kapcsolatosan kaptunk visszajelzéseket a nyilatkozattal kapcsolatosan is. Köszönöm szépen. Rendben van, köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, köszönöm szépen ezt a pontosítást, és mindenki osztja ezt a véleményt, mindenki megkapta a szavazást, mindenkinek itt van a szavazókártyája, és megkapták a listát, az els, egyes módosító nem, nem, nem, eltévesztettem, mondja az elnök asszony. Tehát annyira, annyira ritka, hogy visszavonják ezeket a módosítókat. Tehát a teljes szövegre szavazunk, ugye? Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, ki szavaz mellette, ki szavaz ellene, mindenki szavazott. Chiudo la votazione. Lezárom a szavazást. látjuk az eredményeket, nagyon jó az eredmény, úgy tűnik számunkra, 24 mellett szavaztak 24-en, és a, a szöveget majd a másik bizottságban is ma fogják elfogadni. Átérünk most a másik jelentésre. Isabella Adolni jelentéséről van szó. Az információs társadalom a szerző és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló parlament és tanácsinály végrehajtásáról szól ez a jelentés. Azonnal áttérünk a szavazásra, az egyes módosító ki szavaz mellette, kett egyes mellett ki, ki szavaz ellene, ki tartózkodik elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hármas módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, négyes módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellett, ellen, tartózkodás ellenőrizzük le elektronikusan, megnyitom a szavazást. Elnézést kérek, az EPP részéről többen szavaztak, egy személyel többen szavaztak. Rendben van, most már lezárom a szavazást. Tizenhárman mellette, tizennégyen ellene, tehát ezt nem fogadtuk el. Következik a hatos módosító, kiszavaz mellette, nem, elnézést, nem a hatos következik, mondja az elnök asszony, az okafogyottá vált a hetes módosító. Kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kilences módosító mellette, ellene tartózkodás. Úgy tűnik, hogy ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást a 9-es módosítóról. Megint csak egy valaki több szavazat van. Kérem, lezárom a szavazást. nem fogadtuk el tehát. Következik a tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. igen, nem fogadtuk el, tehát 17-en ellene szavaztak. 11-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, 12-es jelentéstevői mellett ellen tartózkodás elfogadva, 13-as és 14-es együtt, ezek kiszavaz mellettük, ellen tartózkodás elfogadva 15-ös mellett ellen. Nem, elnézést kérek. A 17-esre kell ö, átérnünk, tehát a 17-essel kapcsolatosan volt egy szóbeli módosító, tehát akkor a, így a módosított változattal kell elfogadnunk, A néppárt ellenzi ezt a szóbeli módosítást. Tehát akkor viszont Adinolfi képviselő asszony, akkor meg kell változtatni a jelzéseket is, tehát akkor negatív lesz itt a ö, szavazás. Tehát akkor a 17-es módosítót a nem változtatott formában bocsátom szavazásra, mellette ellene ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Átérünk a 19-es módosítóra, kiszabad mellette, ellene, kitartózkodik. Kérem, hogy magasabbra emeljék fel a kezeiket, mert nem jól látni. Tehát mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as módosító nem, nem, akkor még ellenőrizzük le a 19-et. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Azt hiszem, hogy remélem, hogy jól láttuk. 14-en, igen, mellette szavaztak, tehát elfogadtuk. 20-as módosító következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 21-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 22-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, és a 24-esre térünk át, mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le, mert nem igazán világos, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 21-en mellette Áttérünk az egyes kompromisszumra mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következik a 28-as módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva 29-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadva 30-as mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, a 31-es, amelyet egy szobeli módosítóval módosítottunk, mellett ellentartózkodás elfogadva, a 32-es szintén nem, ez megegyezik az előzővel, tehát átérünk a kettes kompromisszumra, mellett ellentartózkodás elfogadva, a hármas kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik a 39-es módosító, amely megegyezik a 41, 40-essel, mellett ellen tartózkodás elfogadva, 41-es, nem, bocsánat, 42-es mellett a Krasznodebszki módosító, tehát mellette ellene tartózkodás elutasítva, 43-as mellett ellen tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, tehát akkor ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, egy szavazattal elfogadtuk. És akkor következik a 49-es módosító, amely megegyezik az 50-essel, és az 51-essel is, és az 52-essel is. Tehát a 49 négy módosítót fed le, kiszavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 55-ös következik, de azt kérik, hogy ellenőrizzük le az előzőt a 49-től, akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, igen, elfogadtuk, tehát ez teljesen világosnak tűnt, és elérkeztünk az 55-ös módosítóhoz mellette, ellene tartózkodás elfogadva, négyes kompromisszum, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 64-es módosító, következő oldal, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 65-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 66-os mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elutasítva. 67-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 68-as mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva, itt is egy szavazatom múlott, 69-es módosító, mellett, ellen, tartózkodás. Úgy tűnik, hogy ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük le, igen, elektronikusan. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 14-en mellette, 15-en ellen, tehát elutasítottuk. 70-es módosító, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 15-en mellette, tehát ezt elfogadtuk. Következik a 72-es mellette, ellene. Tehát még egyszer mellette, kérem emeljék fel a kezüket, ellene. Ki tartózkodik, ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva egy szavazattal. 74-es a jelentéstevői mellett, tehát 74-es mellett, nem, nem ez következik? Átugrottam valamit? Nem. Tehát a, a 72-es mellett ellenőriztük, 74 mellett ellene tartózkodás, elutasítva 75-ös mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-13, tehát elfogadva 86-os mellettem, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Tehát 86-osnál tartunk. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Most világosabb már, tehát elutasítva 76-os mellett ellen tartózkodás elfogadva, ötös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 79-es következik mellett ellen tartózkodás elfogadva, bocsánat, javít az elnök asszony, elutasítva, igen, elnézést kérek, hogyha rosszul láttam, tehát akkor kiszavaz, akkor még egyszer ki szavaz mellette, ellene, igen, elutasítottuk. 80-as a jelentéstevői mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 81-es mellett, nyol, ellen el, tartózkodás elfogadva, 73-as mellett, ellen tartózkodás elfogadva, következik a hatos kompromisszum mellett, ellen tartózkodás elfogadva, a következő oldalon hetes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, következik a 90-es módosító, amely megegyezik a 91 és a 92-essel, tehát kiszavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 9, nem, következik a 8-as kompromisszum mellett, ellen tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most következik a 98-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 99-es és 100-as megegyeznek, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 101-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 102-es. Igen, tehát 102-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 103-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 104-es mellett ellen elutasítva, 105-ös mellett ellen ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást a 105-ös módosítóról. Lezárom a szavazást. Elutasítva egy szavazattal, 106-os mellett, 106-osnál vagyunk, mellett ellen, tartózkodás, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 26-an ellene. Tehát sok esetben nem emelik fel a kezüket. 107-es következik mellett ellen tartózkodás elutasítva 108-as nem, bocsánat 109-es következik mellett ellen tartózkodás úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük le a biztonság kedvéért. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 113-as mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, Morgano kollega a 114-esnél ugye volt egy kérés, hogy azok a szavakkal kapcsolatosan, amikor a bírói kompetenciáról beszélünk, akkor ezt át kellene változtatni arra, hogy a, hat, a kompetens hatóságok azt hiszem, hogy ezt el lehet fogadni, de természetesen itt a jogalkotási szövegek különbözőek a tagországokban, tehát a 114-est akkor így módosítjuk, nem? Nem értenek egyet? Akkor, akkor így kell szavazásra bocsátanom a 114-es módosítót, tehát a módosító javaslat nélkül. Akkor kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 116-os mellett e, nem elnézést kérek, ez megegyezik az előzővel, tehát akkor a 100, bocsánat, tehát a 116-os megegyezik a 117-essel, tehát akkor erre kell szavaznunk, mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 118-as mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 119-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 120-as, megegyezik, tehát akkor a 121-es következik, mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, most pedig a végső szavazás következik a jelentésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 14 szavazattal 12-en mellette szavaztak, négyen tartózkodtak. Tehát nem fogadtuk el ezt a jelentést, és nagyon sajnálom. Lehet, hogy egy olyan munkára lett volna szükség, amely amely inkább a kompromisszumokra koncentrálódik. Tudom, hogy a jelentéstevő nagyon sokat dolgozott, de nagyon nehéz volt ez a munkafolyamat, tehát több szolidaritásra lett volna szükség a képviselő asszonynal, Adinolfi asszonynal. Most megadom neki a szót. Én Többször találkoztam a já, az jelentéstevőkkel, hogy vitassuk meg ezt a témát, hogy kedvezőbb legyen a, ez a munkafolyamat. Ugye azt mondták, hogy én nem jól, nem a szabályok szerint hívtam össze a, az árnyék jelentős hogy az ülést nem ilyen értelemben szerveztem meg. Hát sajnálom. Köszönöm. Elnök asszony, nekem is, én is nagyon sajnálom, hogy a mi véleményünket tehát itt nem igazán osztják, nagyon sajnálom ezt a jövő szempontjából is az ilyen kényes témákat illetően több megértésre van szükség, és kompromisszumot kell mindenképpen kialakítani. Ez is egy olyan téma, amelyel kapcsolatosan ugye vannak kényes elemek is, nagyon specifikus téma a szerzői jogok témája, de hát ezt tudomásul kell vennünk, ezt a az eredményt. Átérünk a következő jelentésre, ez pedig Elnézést kérek, mivel ugye mindenképpen el kell mondani nekünk is a véleményünket a Júri Bizottság felé, a Júri Bizottsághoz kell küldeni a képviselőknek a módosító javaslataikat. Még ezt tudniuk kell. Tehát tegyék meg, mert nagyon fontos az, hogy mi is jelzéseket küldjünk a Júri Bizottságba. Már most pedig áttérünk Helga Trüper kolléganő mm, véleményére. Ez egy nagyon fontos téma, ajánlások az Európai Bizottságnak a transatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló tárgyalásokkal kapcsolatosan Tudjuk azt, hogy mennyire fontos ez a téma. Köszönetet mondok Trüppel asszonynak a munkájáért 77 módosítót terjesztettek be februárban és márciusban. Most pedig, ha akar néhány szót mondani, megadom a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, szeretném még egyszer kiemelni, hogy közös érdekünk az, hogy az audiovizuális szolgáltatások online és offline szempontból is e, ezeknek az esetében a tagállamok továbbra is szabályozhassák és támogathassák ezeket a területeket. Egy jogilag kötelező érvényű záradékot kívánunk felvenni a TTIP-be, hogy ez a terület nem kerül be a TTIP-be, tehát nem szeretnénk, hogyha a TTIP kiterjedne az audiovizuális tartalmakra. Nem szeretnénk, hogyha például a kötött könyv ára kitérne, vagy magazinok kötött árára kitérne és módosítana az ott érvényben lévő szabályokra. Tehát a TTIP semmiképpen se korlátozza a tagállami lehetőségeket arra, hogy támogassák, szabályozzák az oktatási lehetőségeket, például a teljes mértékben állami támogatásról fenntartott oktatási intézményeket nem szabad, hogy általányosan érintse az új megállapodás és ugyanolyan akkreditációs és kvalifikációs eh, követelményeknek kell minden intézménynek megfelelni a jövőben is. Ezen kívül pedig a pozitív listán alapuló megközelítést támogatnánk, hiszen úgy gondoljuk ez a legjobb szabályozási módszer, itt ez alapján lehet dönteni arról, hogy mit liberalizáljunk, mit nem. Ez a legnagyobb biztonságot adó módszer, hogyha pozitív listát alkalmazunk. És úgy gondolom, hogy a média, illetve a kulturális, oktatási területen biztosított támogatásokat semmiképpen sem szabad, hogy érintse a TTIP, tehát továbbra is fenntartjuk ezeket a támogatási lehetőségeket, ez a legfontosabb üzenetünk, és reméljük, hogy a szakbizottság támogat bennünket, hogy egyeteművé tegyük majd a tárgyások során, illetve a plenárison is, és hogy mi a TTIP megközelítést hogyan is látjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez nagyon fontos megjegyzést és a munkáját, a közreműködést az árnyékjelentéstevőkkel és mindazon kollégákkal, akik módosítókkal terjesztettek be. Megkezdjük a szavazást, a 14-es módosító következik, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Átérünk a 15-ös módosítóra. Nem. Nem, ezt visszavonták. 22-es következik, nem, nem, 21-es következik, a 15-öt vonták vissza, 21, és a 22-es mellett ellen tartózkodás. E- ellenőrizzük le. Nem, akkor rosszul láttam, akkor elfogadtuk. de, de eh, ismétlem, hogy nagyon nehézen látni, mert nem emelik fel a kezüket magasra. 16-os következik. Mellette ellene tartózkodás, elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás, elfogadva, következik a 19-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 20-as 20-as visszavonták, elnézést. Kettes kompromisszum következik. Kiszavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 26-os mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elutasítva, 16-tan ellene szavaztak, 27-es következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 28-as mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 29 mellett, ellen, tartózkodás ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 19-en mellette, 9 ellene elfogadva, 32-es módosító mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 33 mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 34-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 35-ös mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 36 mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 37-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 38-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 40-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 41 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 42-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 43-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 44-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 45-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva, 46-os mellett ellen tartózkodás elutasítva, 47-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 48-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 50-es mellett 50 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 51 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 49 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 52-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 53-as, ne, 54-es következik elnézést, mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 17 szavazattal elfogadva, 55-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 56-os mellett ellen tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, 57-es mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 15 szavazattal, 13 ellenében, 60-as mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva, 61-es mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva, 62-es, amely megegyezik a 63-assal és a 64-essel és a 65-össel, mellette, ellene tartózkodás elfogadva, átérünk a 72-esre, a Guillaume módosítóra mellett ellen tartózkodás el, ö, ö, ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva 73-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 74-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 75-ös mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le, de úgy tűnik, hogy elutasítottuk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Nem, nem, akkor jó, hogy leellenőriztük, elfogadtuk. 76-os következik mellette ellene tartózkodás elutasítva, 77-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, egyes mellett ellen tartózkodás elfogadva, kettes mellett ellen tartózkodás elutasítva, hármas mellett ellen tartózkodás elfogadva, négyes módosító, a preambulum bekezdés mellett ellen tartózkodás elfogadva, ötös mellett ellen tartózkodás elfogadva, hatos mellett ellen ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 14 szavazattal. Tovább megyünk. 6-os, 7-es, 7-es módosító, 7-es mellett ellen tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elutasítva az 1-es szó, a 8-as következik, amelyet módosítottunk az egyes szóbelivel, mellett ellen tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellett. Kérem, emeljék fel a kezüket. Ellen tartózkodás elfogadva, következik a 11-es módosító mellett. Kérem, emeljék fel a kezüket. Kiszavaz mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellett, ellen tartózkodás elutasítva, 13-as mellett ellen tartózkodás elutasítva. Most pedig a végső szavazás következik, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24 szavazattal fogadtuk el, ketten ellene szavaztak, négy tartózkodás volt. Gratulálok Trüppel kolléganőnek ezért a, az eredményért. Ezzel le is zártuk, végeztünk a szavazással. Időben lezártuk a szavazást. Most pedig mielőtt folytatnánk, szeretném üdvözölni Julie, Julie Ward kollégának a vendégeit, a Newcastle-i Circus Center-től vannak itt. Ez egy olyan szervezet, amely a fiatal felnőttek számára cir- cirkuszi képzést ad. Tehát üdvözöltük a vendégeinket. Kérem, hogy hol, nézzük meg, hol vannak, álljanak fel. Igen, tehát Anna Thompson, Helen Hevley itt vannak. Tehát ez egy nagyon érdekes kezdeményezés. A, a, a legtöbben ezen a E- ebben az iskolában nők vannak, tehát lányok vesznek részt és tanulnak. Lenne, e, lesz egy nagyon fontos találkozónk most, amely számunkra egy nagy örömet is jelent egyben, mert itt vendégül látjuk a az Európa Fesztiválokért, a Fesztiválok Európáért platformot, EFFE a rövidítése. Itt egy úttörő projektről van szó, amelyet támogatott a Kulturális Bizottság is. 2014-ben indult ez a projekt. Kérem, kérek mindenkit a teremben, hogy maradjanak csendben, kérem szépen a vendégeink érdekében, nem kérem, Sabine Fryan. Elnézést kérek. Kérem, hogy legyen a teremben csend. Tehát ezt az úttörő projektet támogatta a Kulturális Bizottság is a 2014-es költségvetésben is. Ez a kezdeményezés egy nagyon érdekes kezdeményezés, mert hosszú távú projektet terveznek, ez egy platform lenne a polgárok számára. Itt nem csak arról van szó, hogy hálózatokat hozzunk létre, hanem a különböző kulturális fesztiválok minőségét is emeljük, és lehetővé tegyük azt, hogy a művészek, az új produkciók kaphassanak különböző lehetőségeket a fesztiválokon, hozzáférhessenek az európai kulturális fesztiválokhoz, részt vegyenek ezeken. Nagyon nagy az érdeklődés. Tudják, hogy nagyon sokat foglalkoztunk a kreatív Európával, a művészeket ismertebbé kell tennünk, sokkal több lehetőséget kell biztosítani számukra Európában. Itt két felelőse ennek a platformnak itt van velünk. Először Catherine de Vent kap szólt, aki az FP-nek a főtitkára, és Hugo Hugo de Greff szintén itt van, aki a workshopokat koordinálja. Tehát mind a belga, mind pedig nemzetközi szinten önöki a szó. Voilà. I'm not used to speak in this forum, of course. Természetesen nem vagyok hozzászokva, hogy ilyen fórumokon felszólaljak. Szilvia Kosztának hívnak, jó napot kívánok, és nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek. Nagy örömömre szolgál, hogy az európai parlamenti képviselők előtt szólalhatok föl az európai polgárok képviselői előtt. Nagyon örülök ennek. Az európai Fesztiválok Szövetségének főtitkáraként és társ koordinátoraként vagyok jelen. A Festivals for Europe, Europe for Festivals program szervezése a célunk. Először is köszönöm, hogy ezt a kísérleti projektet bemutathatom ma önöknek. Ez egy olyan kísérleti projekt, amelyet közösen indítottunk útjára az európai intézményekkel, és szeretnénk egy átfogó áttekintést adni önöknek erről a projektről, és remélhetőleg meg tudjuk győzni önöket, az Európai Parlament képviselőit, az Európai Unió beruházásaira szükség van, és érdemes beruházni ebbe egy kicsit további részleteket is szeretnék az áttekintés után a projektről adni. Ahogyan Kosta elnök asszony is említette, azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy Európa a kontinens, a fesztiválok kontinense minden égtájban, kisvárosoktól nagyvárosokig, minden, Európa minden sarkában találunk fesztiválokat, Európa szerte évszázadok óta tartanak fesztiválokat vidéken és a városokban egyaránt. Ezek a fesztiválok ünnepi hangulatban hozzák össze az embereket. Mi az Európai Fesztiválok Szövetségeként már több mint 60 éves tapasztalattal rendelkezünk, és ez alapján tudjuk azt, hogy szükség van ezekre a fesztiválokra, és gazdagítani kell ezeket az eseményeket. Ehhez arra van szükség, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy melyik fesztivál a leginnovatívabb és a legizgalmasabb programot kínáló fesztivál. Nagyon fontos, hogy közös célokat kövessünk, Európa közös platform, és ez a célunk, hogy ezt mindenki tudja, és a fesztiválok nagyon fontos művészi és kulturális momentumot jelentenek az európai polgárok kommunikációjában, az európai értékek ápolásában partnereinkkel együtt tovább szeretnénk fejleszteni ezt a platformot. Eddig mit értünk el közösen? Fontos, azt hiszem, hogy önök is tudjanak róla, hogy milyen lépéseket tettünk eddig a platform kedvéért, az egész szektor és az európai fesztiválok javára, illetve az európai intézményekkel közösen mit tettünk. Kérem, engedjék meg, hogy egy áttekintést adjak. 2010-ben az Európai Bizottság kulturális programja kezdte el ezt a folyamatot, nagyon nagyra törő volt ez a terv, és helyes lép, irányba történő lépés, azonban nagyon kis szegmensét ért el a fesztiváloknak ez a program már egy szerény támogatást is kapott egy kis csoportja a fesztiváloknak. 2010-ben 674 fesztivál pályázott, de csak 18-at választottak ki a további évben, már csak 230-an jelentkeztek, vagyis egyértelműen csökkent az érdeklődés, hiszen nagyon szerények voltak ezek a sikerek, és azt tudtuk levonni ebből, hogy a lelkesedés igencsak korlátos volt, és nagyon jó lenne pedig, hogyha a fesztiválokat ösztönöznénk, hiszen az európai értékeket adják ezek a fesztiválok. Érzékeltek az európai intézményekben, hogy csökkent az érdeklődés, és ezért került sor erre a kísérleti projektre, erre, ennek a platformnak a létrehozására a kultúra területén az EFAM-mal, és Darko Burlek elnök úrral, a hálózat elnökével, működtünk együtt, és természetesen abban a megtiszteltetésben rész, volt részem jó magamnak is, hogy 2013-ban az Európai Parlamentben én mutathattam be ezt a projektet. 2014-ben megkapta a European Festivals Association azt a mandátumot, hogy ezt a kísérleti projektet a gyakorlatban is alkalmaz. Az IFA nagyon komoly verseny után kapta meg ezt a megbízást, és a, az Európai Bizottság főigazgatósága az elnökkel és az Európai Parlamenti Koordinátorral közösen ö, együtt működik velünk. Ezt a kísérleti projektet már bemutattuk, és Navracsics Tibor biztos úr is nagyra értékelte. Kosta úr elnöki minőségében is támogatja ezt a projektet. A bevezetőben már elmondtam, hogy itt az európai kultúra diverzitásának bemutatásáról van szó. Több száz projektről van szó ebben a platformban, és ezek a projektek nem csak magukat ünneplik, hanem az európai polgárokat, az európai értékeket egy online platformig terjedően tart a spektrumunk. A két évre egy millió eurós a büdzsénk, és ennek a segítségével több száz fesztivált létrehozhatunk egyfajta címkézési módszer segítségével, és az Outreach keretében még több fesztiválhoz is eljuthatunk. Eddig körülbelül 600 felhasználóról, cím, címzett felhasználóról beszélünk, és az Európai Uniónak is egy óriási, óriási a hozzájárulása. Most már több mint 1660 fesztiválról beszélünk, azt hiszem, hogy ez egy óriási eredmény, hiszen növekedtek a számok. És ez még csak az első lépés az EFA program gyakorlati alkalmazásában. Fontos az, hogy már most is célkeresztbe vegyünk hasonló jellegű fesztiválokat, hogy ki tudjuk, ki tudjuk terjeszteni ezt a programot Európában, és talán a költségek töredékére lesz szükség a jövőben. Az első 12 program, kísérleti projektprogramnak mik az eredményei? Nos, örömmel mondhatom el, hogy 897 fesztivál pályázott, 31 ország vesz részt ebben a platformban, mind a 28 tagállamból, illetve három nem Európai Uniós tagállamból is a pályázó fesztiválok nagy része megkapja a, ezt a címkét, és a High Profile címkét is. Több ismert személyiség részt vesz a nemzetközi fesztivál zsűriben, 24 helyen tagállami szinten is együttműködnek velünk egyes projektfejlesztésekben. Minden egyes tagállamban megvan már a kapcsolattartó pontunk. Több mint 100 fesztivál esemény szakértő értékelte belsőleg a tagállami szintű előrelépéseket. Mi a jövő? van, lesz egy könyvünk, amelyben elmélyítjük az információkat a fesztivál szervezés területén és a címkézés és díjazás területén is, lesz egy online platformunk is, és így az európai polgárok az európai kulturális sokszínűséghez jobban hozzáférhetnek. Egy díjazási ceremóniát is szervezünk, egy díjátadási ceremóniát, és 2015-ben lesz egy nemzetközi találkozónk is, amelynek során Európa, mint kulturális kontinens lesz a középpontban is, a világ polgára is figyelhetnek rá. Ez mind június, 15 június és decemberek között történik majd. Közösen biztosíthatjuk azt, hogy ennek az elképzelésnek lesz jövője, ennek a fesztivál elképzelésnek nincsenek határai, hogyha az Európai Parlament is megszavazza a folytatását. Jelen pillanatban elérkeztünk a projekt fejlesztésének fontos pillanatához. Azt hiszem, hogy közösen kell megvizsgálnunk azt, hogy hogyan folytatódjon a projekt az európai intézményes keretben, és ezért van lehetőségem ma arra, hogy az önök körében is beszéljek erről ezt napirendre kell tűznünk, ezt a kísérleti projektet folytatnunk kell még további két évig, hogy a teljes potenciáját kibontakoztathassa. Néhány további részletet szeretnék adni. Amint említettem, a platform egész Európát lefedi, nagyon sok alkatrészből, mozgó részből áll. Két egyszerű célban gondolkodunk, és egyszerű struktúrában. Először is a struktúráról beszélnék. Az európai projekt nyelven úgy mondanám, hogy egy platform, egy platformról beszélünk, egy közösségről, ez az EFO egy közösség, tulajdonképpen a közösség kialakításáról beszélünk, kultúrákon átívelően, országokon átívelően a művészetek gazdagításához szeretnénk hozzájárulni, és a globális, az európai szervezők és résztvevők ösztönzéséhez. Most a feladathoz, a misszióhoz szeretnék hozzászólni. Két egyszerű szó, ünnepelj és gazdagíts. Ünnepelnünk kell Európa fesztiváljait, azáltal, hogy a legbefolyásosabb fesztiválokat is kiemeljük, az európai minőség címkét fejlesztjük ki, illetve díjazzuk a legfog eredményesebb fesztiválokat. E, lesz egy online platformunk, egy online útmutatónk, és ez egy ö, díjmentes hozzáférésű platform lesz egész Európában, illetve a világon. A legjobb és legkreatívabb fesztiválokhoz való hozzáférés tervezük, ez még csak terv. Noha tudjuk, hogy Európa a fesztiválok kontinense, ez még csak terv, és örömmel jelentjük azt, hogy ez a hozzáférés biztosítva lehet. A művészetek és a kultúrához való hozzáférés megmutatja egyértelműen az európai polgároknak és a világ polgárainak azt, hogy Európa milyen értékeket képvisel. A gazdagításhoz szeretnék most hozzászólni a trendek, a tendenciákat mutatjuk meg a fesztiválok keretében. Az a célunk, hogy tudatosítsunk, tudatosítjuk az európai polgárokban, hogy mi történik az európai művészetekben és kultúrákban. Ahogy említettem, az online platformon egy tapasztalatcserére, eszmecserére nyílik lehetőség, és ilyen formában terjedhet az információ, a művészeket, a szakpolitika alakítóit és valamennyi érintett felet bevonjuk ebbe a folyamatba. Nagyon fontos az európai fesztiválok szempontjából, hogy az Európai Unió is elismerje ezt a magas minőségű folyamatot, a díjak megkapói, illetve a címkék élvezői új lehetőségeket kapnak, új kapuk nyílnak meg előttük a művészeti területen és a polgárok szemében is, illetve az értékek képviseletében. Úgy gondoljuk, hogy ez a politika egy mérföldkő minőségi szempontból, és ilyen formában tovább folytathatjuk a táj, a művészeti táj gazdagítását. Ahhoz, hogy elérjük ezt a feladatot, erős partneri szövetkezésre van szükség Európa szerte, nem felülről lefelé, hanem alulról felfelé építkezünk. Ahogy említettem, a fesztivál habokkal, a fesztivál központokkal 24 országban együttműködünk már. Ezek a központok, központi tengelyek a legfontosabb elemei ennek a programnak, hiszen ők azok, akik mindent tudnak a helyi fesztiválokról, ők teremtik meg az összeköztetést a művészek, a szakpolitikusok és a döntéshozók között Európa szerte az innovatív projekt keretében a jövőben azt reméljük, hogy valamennyi tagállam bekerül ez, ebbe a hálózatba, illetve további szomszédos országokat is be tudunk vonni a Kreatív Európa programba. Azáltal, hogy Európa szerte alkalmazzuk ezt a platformot, a leginnovatívabb fesztiválokat tudjuk kiválasztani, hogy díjban, illetve ebben a címben részesüljenek. 2014 nyárán nyitottuk meg a pályázási lehetőségeket 2015 nyáron zárjuk ezt le. Kiértékelték a különböző pályázatokat, már több mint száz személyiség, kritikusok, újságírók, fesztivál szervezők, művészek voltak azok, akik már a platform működésébe belettek vonva, úgy gondoljuk, ez igen csak figyelemre méltó. A különböző központok és szakértők segítségével egy nemzetközi fesztivál zsűrét hoztunk létre. Európa egész ből érkeztek hozzánk személyek, akik aztán a végső döntést meghozzák majd a címkéről, illetve a díjakról. A zsűri Elika Verson Bodier, a Lozáni Színháznak az igazgatója, talán úgy ismerik, mint az Avignoni Fesztivál egykori igazgatóját. És a további tagok is nagyon különböző nézőpontokkal gazdagítják ezt a nemzetközi sűrűt Alta az például az Avignoni Fesztivál egyik társigazgatója, aztán egy operaigazgató, Piotr Kuszinski, dramaturg Lengyelországba, Rike Józsefson, Göteborgi művészeti igazgató Nina Pécsi, Kino World Fesztivál igazgatója Mark Russell, Under the Radar a nevű New Yorki fesztiválnak a, a, az igazgató, illetve a Budapesti Trafónak az igazgatója is tagja ennek a sűrének. Ennek segítségével nagyon szoros, jól működő hálózatot hoztunk létre, az Európai Fesztivál Szövetség vezetésével sikerül ezt majd tovább bőríteni, új tagokat bevonni ebbe a rendszerbe, és ők, mindezek a tagok majd a saját tapasztalataikkal gazdagítják majd a munkát, és hozzájárulnak ahhoz, hogy létrejöjjön a digitális útmutatónk, és az inspiratív könyvünket is ki fogjuk majd adni. Jelenleg a projekt közepénél járunk, egyelőre el tudom mondani, hogy eddig mit értünk el, de remélem, hogy az eddigi áttekintésből is láthatják, és azt, hogy mire van még szüksége ennek a szektornak ahhoz, hogy tovább virágozhasson néhány új elemet is be kell vezetnünk, például a nemzetközi fesztivál zsűri, tehát még csak később fogja meghozni a döntését a címekről és a díjakról, és az EFA cím hordozói is majd csak később tudnak majd az ezáltal nyújtott lehetőségekkel élni, a díjátadóra pedig majd szeptemberben kerül sor. Aztán remélhetőleg 2016-ban megkezdhetjük az, ezt az éves ciklust újra, a díjak odaítéléséről, de amint mondtam, további támogatásra van szükségünk, hogy az eddigi sikereket a jövőben is folytatni tudjuk. A projekt folytatásával az Európai Fesztivál Szövetség, mint hálózat, mint szervező továbbra is támogatni fogja ezt a projektet a saját komoly partnerhálózatával. A partnerfesztiválok is részt vesznek, kiveszik a részüket az EFA ambiciózus tervéből, és próbálják támogatni Európa szerte a fesztiválokat, és segítik azt, hogy a platform tovább bővüljön, és mindenhova eljusson. Az IFA e Elsősorban az Európa sokszínűségre és kreativitásra kíván fókuszálni a fesztiválok segítségével. Sok-sok éven át intenzíven együttműködött már az Európai Bizottsággal és a Parlamenttel itt Brüsszelben, és az éva múltbeli és jelen legi elkötelezettségének köszönhetően, az európai kulturális politikának köszönhetően, illetve a széles uh, tagságnak köszönhetően sikerült elérni azt, hogy az IFÁT megbízták az ismertetett kísérleti projekt elindításával, amely két évre szól, ez a mandátum, és további szoros együttműködést tervezünk az Európai Bizottsággal, hogy végrehajtsuk az első fázist, és együtt szeretnénk működni az Európai Parlamenttel, és arra vonatkozóan, hogy meg hogyan is működjön tovább, hogyan javuljon a struktúrás felépítése, hogyan bontakoztassa ki a teljes potenciáját hosszú távon ez a projekt. Az eddig elérteket szeretnénk folytatni a jövőben is a már létező struktúránkon belül. Úgy gondoljuk, hogy hosszú távú potenciállal bír ez a projekt, hogy az Európai Fesztivál életközpontjává váljon. Nagyon sok uh, részevője van ennek a művészeti életnek a fesztiválok tekintetében nagyon sok művész, nagyon sok szervező vesz részt ebben a munkában, és itt lehetőséget adnánk számukra, hogy együttműködjenek az Európai Unióval és az európai eh, gondolatokat tovább terjesszék a fesztiválokon keresztül. Az együttműködés valóban rendkívül volt, az érintett eh, szereplők mind becsatlakoztak és tagjaivá váltak ennek a platformnak. Remélem, hogy a jövőben is közösen együtt tudunk működni, azért gazdagítsuk a fesztiválok ágazatát és lezárásképpen remélem, hogy mindenki látja azt, hogy milyen értékkel bír ez a munka, és remélem, hogy az Európai Parlamenti Képviselők is támogatják majd ennek a projektnek a folytatását, amikor majd arról is szó esik, hogy a következő költségvetési ciklusban milyen támogatást kaphatnának az ilyen kísérleti projektek. Köszönet illeti az elnök asszonyt és Szilvia Kosszát, és önöknek is köszönöm a figyelmet. Természetesen szívesen fogadjuk a kérdéseket. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm ezt a kis előadást, és nagyon jó, hogy rávilágított arra, hogy mi, mit is jelent ez a platform, és milyen célkitűzései vannak. Például az egyik az, hogy a kultúrát előmozdítsuk Európában, és a művészek mozgását segítsük elő ugye nagyon fontos az, hogy ez egy európai platform. Ez egy úttörő platform, úttörő projekt, ahogy elhangzott, egy nagyon sokan támogatják. Ezek a bizonyos nemzeti központokat is meg kell erősíteni, tehát a már meglévő központokat, sok információra van szükség, arról, hogy hogyan is működnek ezek a központok, hogy az Európai Parlament tagja is tudják, hogy hogyan tudnak hozzájárulni ehhez a munkához, hogyan lehet folytatni ezt a projektet. Azt hiszem, hogy a jövőről is kell majd beszélnünk, majd biztos hozzájárulnak ez a munkához az itteni kollégánk is. Először Truppel kollega nő következik és aztán a többiek. Köszönjük szépen ezt a prezentációt, nagyon érdekes volt. Érdekelne, hogy bármiféle problémák szembe kellett nézniük a platform létrehozása során, illetve kérték el, hogy javaslatokat dolgozzanak ki a platform javítására, igen, akkor érdekelne ezt részletében. Köszönjük, Julie Word, kapja meg a szót. Köszönöm szépen ezt a prezentációt. Én nagy támogatója vagyok a, támog- a fesztiváloknak, úgy gondolom, hogy nagyon jó alkalom ez arra mindig, hogy a helyi és az európai és a sokszínű kultúrát ünnepeljük és gazdagítsuk. Csak azért óvatos lennék azzal, hogy a celebritásokat itt piedesztára emeljük. Úgy gondolom, hogy a helyi emberek bevonása fontos lehet a helyi fesztiválokon, és a politikai és ezen kívül pedig a minőség politikája is egy nagyon szubjektív dolog. Kérdés, hogy itt a minőséget a fesztivál tekintetében hogyan kívánják mérni? Nem inkább a publikumnak kellene döntenie erről, hiszen um, ez, ez politikai szempontból nehezen megítélhető lehet. Éppen ezért én azt gondolom, hogy a helyi embereket, a helyi kultúrát kellene támogatnunk inkluzív módon. Köszönöm. Szudróva kollega. Nő. Děkuji. Já myslím, že je vždycky dobré. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy mindig nagyon jó kísérleti projekteket megvizsgálnunk. Nagyon örülök annak, hogy létrejött egy olyan platform, amely a fesztiválokat kívánja támogatni, de azért azzal is tisztába kell lennünk, hogy egy kísérleti projekt csupán egy kísérleti időben meghatározott lefutású projekt, amelynek van egy kezdete és egy vége, hogyha stabil rendszer szintű támogatást kívánunk nyújtani az ilyen projekteknek, akkor talán más forrásokra szükség van, talán eh, elmesélhetni, hogy önök hol látnak ilyen lehetőségeket. Köszönjük. Köszönöm, Zrajewski kollega. Köszönöm szépen. Én is támogatom ezt a kezdeményezést. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kezdeményezés, annál is inkább, mert lehetővé teszi azt, hogy összegyűjtsük az információkat a különböző Európában megszervezett fesztiválok minőségével kapcsolatosan is. Nagyon sok olyan fesztivál van, amelyet itt Európában rendeznek meg. Itt 7-től 10 ezerig megy a száma a fesztiváloknak, ugye ismerjük a Mozart a Mozart fesztivált Salzburgban, az Edinburghi fesztivált és a többieket, úgyhogy nagyon-nagyon sok fesztivál létezik Európában. Nagyon sok olyan fesztivál is van, amelyek nagyon költségesek. Nagyon sok pénzre van szükség a megszervezésükhöz, és a minőség nem mindig igazából a megfelelő. Tehát ez a hiúság vására úgymond, tehát a minőséggel is foglalkozni kell. Én jó magam is körülbelül 500 fesztiválon voltam már Európában, figyeltem a fejlődésüket, követtem a fejlődést, a folyamatot, még akkor is, hogyha egy fesztivál jó minőségű, a minőséget nem lehet örökké fenntartani. Tehát éppen ezért van problémánk Európában ezzel kapcsolatosan. Aztán van egy másik dolog Európában, a külön, különböző ö, ö, különböző id, időpontokat celebrálunk Európában, erre is oda kell figyelni. De én nagyon támogatom ezt a, az kezdeményezést. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a bizottság képviselőinek adom meg a szót, Karen Varnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, csak nagyon röviden. Természetesen figyelemmel követtük ezt, és tisztában voltunk azzal, hogy mennyire fontos az európai kultúra szempontjából a fesztiválsok kérdése, és a támogatni kellene a szektornak a fejlesztésének támogatását, hiszen a, a, fontos, hogy az európai kultúrát hogyan fogyasszák, tudjuk, hogy az élő, a fesztivál kultúra egyre intenzívebb módját kínálja az európai kultúra fogyasztásának, az európai kulturális palettának fontos részét képezik a fesztiválok. Mi úgy gondoljuk, hogy ezzel a projekttel még inkább megértetjük azt, hogy miről szólnak az európai fesztiválok, illetve elérhetővé tehetjük a különböző országok polgárai számára is ezeket a fesztiválokat, hiszen az információkat e, továbbítjuk feléjük, és itt mindenki láthatja azt, hogy a határon túl is mi zajlik, milyen lehetőségeik vannak fesztiválok látogatására. Szorosan figyelmel követtük a projektet a megszületése óta, és egy év telt el, azóta létezik ez a kísérleti projekt. Azt mondhatjuk, hogy a korai stádiumban tapasztalt habozás után most már valóban láthatjuk, hogy komoly hozzájárulás jelent az Európai Fesztivál palettához ez a projekt. Láttuk, hallhattuk a számokat, közel 900 fesztivál jelentkezett már, vagy pályázott ennél a fesztiválnál, illetve egy nagyon komoly bíró nemzetközi zsűrés felállításra került. Úgy gondoljuk, hogy eddig igen sok megfelelnek a várakozásoknak, már mert túlmutatnak azon, amit vártunk át a projektől. Most megkezdődött már a második éve a kísérleti projektnek. Várjuk, hogy tovább bővítse a tevékenységet. reméljük, hogy stabilabbá válik a működése európai szinten, és meglátjuk, hogy az Európai Fesztivál Szövetsége együttműködve hogyan lehet ezt vinni, hiszen említették a kísérleti projekt, egy időben korlátozott kísérleti projekt, amely lezárul előbb vagy utóbb, meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan tudjuk folytatni a munkát, meg hosszabbítjuk esetleg a kísérleti projektet, vagy pedig valamilyen előkészítő intézkedés keretében támogatjuk ezt a területet. A Fesztivál Szövetséggel szeretnénk azt is megvizsgálni, hogyan lehetne fókuszálni jobban fókuszálni a tevékenységét ennek a kísérleti projektnek, hogy az Európai Uniós célkitűzéseknek ezen a téren innováció, kapacitás építés, kis kulturális intézmények számára új üzleti modellek kialakítása, innovatív felhasználása a digitális technológiáknak, mindezek a célkötözések, amelyeket kulturális területen kitűzött az Európai Unió magáé, nagyon fontosak, és meglátjuk egy pár év múlva, hogy hogyan lehet ebbe becsatornázni a fesztiválokkal foglalkozó projektet. És ezért meglátjuk majd, és reméljük, ez valóban így lesz, hogy a kulturális életnek fix elemeivé válnak a fesztiválok, és sikerül majd az Európai Uniós prioritásokkal összehangoltan támogatni ezeket. Ezen kívül szeretnénk megvizsgálni azon lehetőségeket is, hogy hogyan lehetne a művészek mobilitását a platform munkáján belül támogatni, hiszen vannak fiatal, feltörekvő művészők is, akik segíteni, akiket segíteni kellene abban, hogy egyik fesztiválról a másikra el tudjanak utazni, meg tudják mutatni magukat, a kulturális turizmust is támogatni szeretnénk. Így a, akik bizonyos kulturális termékben érdekeltek, azok a platform segítségével láthatnák azt, hogy milyen lehetőségek nyílnak a kultúra fogyasztására, illetve előállítására, ehm, bizonyos fajta étvágyat is teremthetnénk fesztiválok, kultúrás termékek tekintetében. Mindenképpen támogatjuk, figyeljük ezt a projektet, és, és egy éven belül, amikor majd a kísérleti fázis lezárul, eldöntjük azt is, hogy hogyan tudjuk ezt a projektet a, a jog alap által teremtett lehetőségekhez passzítanunk. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének. Szeretnék én is néhány dolgot elmondani. Persze fontosak ugye a és kiterimok, több kollega is utalt erre, majd mm, a válasz is érdekel bennünket, de azért ne felejtsük el annak, hogy mennyire fontosak a kis fesztiválok. A kis fesztiválokon milyen munka folyik. Tudjuk azt is, hogy vannak például filmművészeti fesztiválok is, tehát nagyon ö, nagyon sok különböző fesztivál létezik Európa és nem vettük még talán minden kulturális dimenziót idáig figyelembe. Az én országomban, Olaszországomban egy nagyon érdekes kezdeményezés indult. A különböző városok különböző tematikát, témát mm, vál választottak. Például van a filozófia fesztiválja és más témák szerint meghatározott fesztiválok. Talán ezeken a témákon is el kellene gondolkodni, itt is szükség van a nagy tapasztalatokra, tehát itt nem csak a művészeti, hanem más kulturális dimenziókat is figyelembe kellene venni. Tehát ez is része a kulturális realitásoknak. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket, amelyekre megpróbálok egyesével, nem időrendi sorrendben, hanem inkább tartalmi szempontokat figyelembe véve válaszolni. A legfontosabb kérdés az, hogy mit értünk a fesztivál fogalma és a minőség fogalma alatt, és a platform lényege miben állna, hogyan értékeljük, hogyan osztályozzuk a fesztiválokat, mi a kulturális fesztivál, és ami a minőség kérdése, és a definíció kérdése, ez nagyon fontos, és ez kapcsolódik ahhoz a kérdéshez is, hogy milyen problémákkal állunk szemben. Pontosan az egyik probléma a fesztivál definíciója, hiszen kulturálisan, történelmileg is meg lehet közelíteni ezt a definíciót, korlátosan vagy széles körülön az egyes országokban, de mi úgy gondoljuk, hogy a definíció időben és térben korlátos esemény, egy művészet és kulturális eseményről van szó, amely a művészeket és a helyi közösség kulturális fejlődését is előre lendíti. Ez az egyes számú kritérium, tehát egy lokális szinten egy kulturális értékről van szó. A második kritériumunk az, hogy a közösséget be kell vonni, tehát el kell jutni az európai a polgárokhoz, és egy helyi gyökerűség nagyon fontos kritérium amelyet nem csak a művészeti vízió képvisel, hanem nagyon fontos a szoros kapcsolat a helyi közösségekhez, a legkisebb északfin falutól kezdve, ö, olyan kis helyek is ugye relevánsak, mint Edinburgh, Avignon, Salzburg, ezek kisvárosok, tulajdonképpen itt olyan fesztiválokról van szó, amelyek olyan városokban ö, kerülnek megrendezésre, amelyek még fallal is körül vannak véve a berlini ünnepi játékok, a Berliner Festspiele, már egy teljesen más spektrum. És a harmadik kritérium abban áll, hogy egy európai dimenziót, nem, vagy még ezen is túlmenő nemzetközi dimenziót képviseljen az adott fesztivál, ez több formában is megjelenhet, nem csak a mennyiségi szempontot nézzük, hogy hány együttműködés történik különböző országokban, hanem a témákat is megvizsgáljuk a, a fesztiválon. Lehet, hogy egy teljesen lokális szintű fesztiválról van szó, de ez a bizonyos fesztivál átfogó környezetvédelmi vagy szociális bevonó témákat, globális témákat tárgyal, hiszen a véleményünk szerint ezek releváns témák, globális témák, a helyi szinten a mindennapokban nagyon fontos szerepet játszott témák, de a kihatásuk szempontjából ezek globális témák tehát nemzetközi szintű témák a fesztiválon. És ezt gond, úgy gondoljuk, hogy ez Euró, az európai dimenzió így kerül bele a képbe. Nagyon nehéz ez a feladat, mivel a meghívott fesztiválok nem csak művészeti, zene, tánc, színházi fesztiválok, hanem olyan fesztiválokról is szó van, amelyek, időt, amelyek filozófiai, kerekasztal beszélgetéseket vonultatnak fel, költészet, filmfesztiválokról is szó van, semmilyen fesztivált nem zárunk ki például az alapján, hogy kereskedelmi alapon dolgoznak, például a filmipart is bevonjuk, ettől nem félünk, hiszen azt gondoljuk, hogy egymástól így is lehet tanulni a különböző művészeti realitások, egymással eszmét is cserélhetnek, tapasztalatot cserélhetnek, és ez is nagyon fontos a platform szempontjából, de mindenek fölött az az érdekünk, hogy egy kritérium rendszert hozzunk létre, de a platform nem csak egy fesztivál lista. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy egyszerűen egy felhívást intézünk a, fel, a fesztiválokhoz, hogy pályázzanak és vegyenek részt, hanem ez a platform minőségi értékelési platform az online dokumentumunknak kell megfelelni, több szakaszos folyamatról van szó, helyitől egészen a nemzetközi zsűriig tart ez a folyamat. Ami a hírességek kultuszáról ö, szóló kérdést illeti. Természetesen vannak díjátadási ceremóniáink, ö, nagyszabású rendezvényeink, és ennek valóban van egy olyan vonzata, amely nem az egész folyamatról szól, hanem bizonyos pillanatokról, de úgy gondoljuk, hogy ezek a pillanatok, ahol elismerünk valamit marketing vagy kereskedelmi szempontból is, ezek fontos momentumok, nem csak a díjátadás maga fontos, hanem a fesztiválok szervezőit is összehozzuk két napra, és így tudjuk megbeszélni a lehetőségeket, különösen az online lehetőségeket, mivel hogyha 8 900 fesztiválos közösséget hozunk létre ezzel a címkézéssel, akkor itt nem egy baráti körről van szó csupán, hanem egy olyan szervezeti hálózatról, amely tulajdonképpen online módon működik, egy óriási adatbázis, fesztivál adatbázissal operálunk a neten, a fesztiválok részvételével, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly, nagyon fontos eszköz, a hallgatósághoz, a büdzséhez, a programozáshoz, a szervezéshez ilyen formában hozzá tud férni mindenki, a, nem minden holland szervező tudja, hogy mi történik Németországban, és még Németországon belül sem sincs mindenki képben, például a színházasok, a kollégák nem tudják, hogy mi történik a, a tánc világában, a zene, a filmesek világában, hiszen ezek mind különálló szegmensek. Vagyis az egy nagyon hasznos gyakorlat volt, különösen tagállami szinten, hogy mindenki képet kapjon a fesztivál világba, a történésekbe, és az egyes tagállami nemzeti hatóságokat is bevonjuk a gondolkodásban. Nagyon sok Európai Uniós országban nem vonódnak be ezek a hatóságok, a helyi hatóságok a szervezésbe. Vannak, ahol igen, de sok, sok helyen nem. Ami a kísérleti projekt és a korlátos mandátum kérdését illeti, elhangzott az, hogy az ambíciónk abban is áll, hogy egy olyan programmá nője ki magát ez a kezdeményezés, amely egyfajta címkévé alakul át, a fesztiválok akarják ezt a címkét, és Tehát ki kell nyújtani a kezünket a fesztiválok fel, és meg kell őket győzni arról, hogy ez egy fontos eszköz a kezükben. De ez egy nagyon nehéz kérdés, mivel még csak egy abstrakcióról beszélünk, nem tudják ők sem, hogy mit jelent majd ez a címke. És Európa is nagyon komoly kihívás volt, a fesztiválok alapvetően egy európai, úgynevezett európai projekthez nem adják sokszor a nevüket, hiszen gyakran nagyon frusztráltak az európai integrációs folyamat tekintetében, vagyis nagyon fontos, hogy párbeszédet folytassunk velük e- ezeknek a fesztiváloknak a fontossága tekintetében, ennek a hálózatnak a fontossága tekintetében európai szinten, az európai párbeszéd részeként, és természetesen egy másik nagyon fontos kihívás a szervezési, szervezésbeli kihívás. Nagyon fontos, hogy decentralizáljunk, alulról felfelé építkezzünk, de a minőséget is biztosítsuk. Hogyha decentralizálunk egy programot, és különböző helyi, bolgár, német, stb. tengelyeket hozunk létre, és ők fogják a szakértőkkel a minőséget vizsgálni, akkor ez egy nagyon komoly kihívás, hiszen Európa nagyon sokszínű. A svédek teljesen máshogy fogják ezt csinálni, mint a bolgárok. És ez a decentralizáció nak ebben a decentralizációban kell egyúttal az egyforma szintű minőséget is garantálni. Ez egy nagyon komoly kihívás mindannyiunk számára, de minden európai projektben van egy ilyen kihívás, és nagyon fontos, hogy harmonizáljunk és bizonyos standardeket rögzítsünk. Ami a kísérleti projektet illeti, reméljük, hogy folyamatos lesz a finanszírozás, mivel úgy gondoljuk, hogy ezt a programot az európai intézményes keretben kell folytatnunk, nem magánkezdeményezés formájában, hanem európai keretben. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság részvételével, vagyis természetesen azt reméljük, hogy az Európai Parlament megteszi a maga részét, és ebben a kulturális szakbizottságban is megkapjuk a támogatást, hogy megtaláljuk az utat arra, hogy ez a kísérleti projekt folytatódjon kísérleti projektként, vagy előkészítő fellépésként a következő szakaszban. Nagy részt eh, ezek voltak a kérdések, külön specifikusan talán nem, kértem, nem tértem ki minden kérdésre, de a minőségre, az értékelésre, a hatályra, a kritériumokra, a helyi és az európai kritériumokra kitértem nem kell igazából összehozni a lokális és az Európai Unió szintet, hiszen önmagában ők már együtt vannak, de mégiscsak van itt egy komoly feladat, és fontos, hogy folytassuk a programot Európai Uniós intézményi szinten. Köszönöm szépen. Igen, nagyon kimerítő voltak a válaszok. A bizottság is nagyon pozitív értékelést adott a témával kapcsolatosan, és az Európai Parlament is egy új formát fog majd kialakítani, valószínűleg egy jelentés formájában, ugye az idő során majd előmozdítjuk a különböző dinamikákat, a kulturális diversitás terén nagyon fontos szerepet játszanak a fesztiválok. Nagyon ígéretes ez a platform, ez a projekt. Ahogy elmondta az elején az előadó, nagyon nagy problémák voltak a platform elindítása elején. Elsősorban a pénzügyi támogatás szintjén, de most már ismerik ezt a platformot, most már egy hálózat alakul ki, lehetőségeket tudnak nyújtani számos területen. A bizottság képviselője elmondott bizonyos dolgokat azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet támogatni a művészeket és a művészek mozgását. Ez az egész téma egy nagy európai téma. Köszönetet mondok minden résztvevőnek, köszönetet mondok az eszmecseréért, jó munkát kívánok mindenkinek, és biztos, hogy fogunk még találkozni, és akkor itt most le is zárjuk a bizottságunk munkáját, de annyit még el szeretnék mondani, hogy május 4-én 15 órától és május 5-én 9 órától lesznek a következő üléseink. Ah. Scusate, può darsi che abbiamo un eh, meeting straordinario. Lehet, hogy lesz Strasbourgban egy rendkívüli ülésünk, ugye azt kértük, hogy Ansip alelnök úrral találkozhassunk, de tehát ezt most már mondanám, de most a koordinátorok ülése következik, és majd Erről beszélünk a koordinátorok ülésén is, mert jó lenne en alelnök úrral még május 6-a előtt találkozni a digitális, egységes digitális piacsal kapcsolatos témát illetően. Tehát aki nem, most azt kérem, hogy aki nem koordinátor, az hagyja el a termet.